Colleagues, good afternoon. Mindenkit üdvözlök, kedves kollégák! Ma délután felszólalnak majd a TEN-T projektek előadói. Hárman jöttek el körünkbe ma. Balázs úr, Telicska úr és Brinkhorst úr. Üdvözlöm őket! 10 percig fognak hozzánk szólni, és utána kérdezhetnek. Meglátjuk, hogy haladunk. Holnap délelőtt pedig a többi koordinátor lesz közöttünk. Cox Pájsz asszony, Oliviera Szavari, Vink urak és Szeki úr. Ezek után Kálasz alelnök úr fejezi be a megbeszélést. a desszert a végén jön, Kállász úr személyében. Minden további nélkül akkor rátérek a 17. kiemelt projektre. Párizs, Strasbourg, Stuttgart, Bécs és Pozsony vasúti tengelyről van szó. Balázs úr, parancsoljon! Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Kedves elnök úr, amikor beszámoltunk az Európai Parlamentnek a tevékenységünkről, a legfontosabb felmérni, hogy milyen hozzáadott értéket hoz ez a tagállami erőfeszítésekhez, és milyen segítséget tudunk felajánlani számukra. A PP17-es, tehát a Párizs B, Pozsony Bécs hálózat közlekedési infrastruktúra fejlesztése rendkívül fontos az európai versenyképesség szempontjából a belső piacon. A hozzáadott érték számos elemből tevődik össze. Az egyik, hogy a nemzeti határokon túllépjünk, összekössük a tagállamokat. Egyetlen tagállam sem tud egyedül versenyképes infrastruktúrát építeni nem mindig könnyű meggyőzni a szomszéd országokat, hogy ugyanott érkezzenek a határon, és együttes erőfeszítéssel építsük meg az összeköttetést. Ez talán az EU szerepét hangsúlyozza. Továbbá még egy hozzáadott érték, hogy tovább lépjünk a vasúton. Az intermodalitás Manapság a vasút, a légi közlekedés összekötés a közúttal, illetve a belvízi hajózással igen fontos aspektusa a versenyképességnek, illetve a teherszállítás, utasszállítás hatékonyságának. Harmadik, össze kell kötni a fő vonalakat egymással. Ez kicsit könnyebb és logikusabb a vasút esetében, a hálózatépítés esetében tehát biztosítani kell a kontinuitást is a változó kormányok között a tagállamokban, hiszen még egy kormányon belül is változik a, a közlekedésért felelős miniszter személye gyakran. Még az én szektoromban is. A kormányzatokon keresztül a tagállamok esetében meg kell találni a döntéshozókat, és a, a kiküszöbölni a bizonytalanságot. A négy tagállamban, ahol az én vonalam húzódik, újonnan kellett kezdeni a munkát abban az esetben, amikor a minisztereket leváltották. Nem sikertelenül, hiszen beszámolhatok önöknek arról, hogy a tagállamok készek arra, hogy a PP17-et végrehajtsák. Kétségtelen, hogy a tagállamok fontosnak, hasznosnak tartják ennek a tengelynek a kiépítését Európában. Egyelőre 34%-a készült el ennek a vonalnak, és a munkáknak 41%-a még zajlik. Egy nagy transnacionális vonal esetében nem csak a tagállamok a felelősek önmagukban, hanem a tengelyt kell összességében integrált módon felépíteni a teherszállítás és utasszállítás esetében. Hangsúlyozom, hogy Ausztria milyen nagyban járult hozzá a Franciából érke, Franciaországból érkező TGV vonal befejezéséhez. Dióhéjban hadd tekintsük át a országonként a helyzetet. Franciaországban a TGV Párizsból Rig érkezik, és a további TGV vonal pedig 2012-ben épül tovább annak érdekében, hogy 2016-ra be is fejezzék a munkát. Ez már nagyon közeleg. Ez egy jelentős infrastruktúrális projekt végét jelzi. Utána jön a francia szakasz, ami működőképessé válik idáig. Ausztriában a Szentpölteni új vasúti pályaudvar 2010. szeptemberétől nyílt meg, és az új Melki állomást pedig néhány nap múlva fejezik be, november végén. A Szentpölteni Bécsi szakasz fontos állomást tartalmaz még a fővárosban, Bécsben, és ez pedig egy év múlva fejezik be. A felavatás december 8-ára esik majd 2012-ben. Ez lerövidíti jelentősen az utazás idejét. Lépjünk át Németországba. Jó hír volt, hogy a Kéli híd a Rajna folyón egy éve nyílt meg, 2010. decemberében, és így ez a csodálatos híd lehetővé teszi a 160 km per órás áthaladást. Tovább megyünk, 61 kilométeres szakasz Osburg és München között, ez befejeződött már júniusban. Az idejév júniusában 13 év munkáját fejezi ez most be, 600 20 ezer eurós, 620 milliós befektetés volt ez lehetővé teszi a 230 km per órás sebességet. Augsburgban megkezdődött a munka, hogy a vasutat a városi közlekedéssel összekössék. Ez nagyon fontos minden nagyvárosban. 2019-re fejezik ezt be. Vannak késlekedések Németországban, részben a határokon átnyúló szakaszokat, illetően Ausztria és Franciaország között, illetve a Kiel-Appen-Bayern részen, hiszen itt a munkák leálltak az új híd felavatását követően. Sajnos a Restatter tehát még mindig építik. Folytatódik a munka München és Salzburg között a továbbiakban. Az egyik legvitatottabb és érzékenyebb kérdése ennek a fővonalnak a Stuttgarti nagy állomás, központi állomás projektje, illetve az ehhez kapcsolódó projekt népszavazást írtak ki, néhány nap múlva kerül erre sor, november 27-én, és várjuk az eredményt. Politikai következményei lesznek ennek a döntésnek, és milyen hatást gyakorol ez a technikai megvalósításra. Szlovákia is fontos része ennek az állomásnak, ennek a vonalnak, hiszen itt Bécset és Pozsonyt, a két fővárost kötné össze ez a szakasz. Ideiglenes helyzet van érvényben, hiszen ügyvivő kormány van hatalomban most Szlovákiában. Új vitát kezdtek a projektekről, a közlekedési projektekről Pozsonyban, és új közlekedési modell dolgoztak ki a pozsonyi agglomerációt illetően. Ez 2012-re lesz kész fontos pontja mandátumunknak, hogy összekössük a reptereket a vasutakkal, és a pozsonyi reptér esetében ez különösen fontos. Ez az egyetlen reptér, amely nem lehet nem lehetett eddig a Seháti reptérrel összekötni vasúttal. Rátérek az intermodalitás kérdésére. Számos reptér van, és hajózható belvíz, a Rajna, a Duna is beleértve, a fő vonal mellett. Megtesszük minden erőfeszítést, hogy ezeket összekössük a vasúti tengelyjel. Az utas szállítás esetében az új és innovatív mintázatai az intelligens ö, jegykiadásnak igen jó megoldás. Egyes tagállamokban és egyes nem EU-s államokban különleges jegyeket adnak ki, hogy a vasúti és légi közlekedést összekössék. Azt hiszem nagyon érdekes lenne a tagállamok számára is, illetve a parlamenti képviselők számára a Strasburgi tengelyt illetően ez a megoldás, hiszen így kombinálni lehetne a vasutat a repülőgéppel az unió keleti oldalától, megfelelő hozzáférés biztosítana ez. Jövő héten Antwerpenben a ten napokat tartjuk meg, és egy, az egyik műhely munkánk témája ez lesz. Tehát hogyan lehet összekötni a reptereket a vasúttal. Nagy várakozásokkal tekintek az esemény elé, a bizottság sok munkát fektetett ebbe a szervező munkába. Megpróbáltuk minél jobban összefogni a, a légi utasszállító cégeket, a vasutat, hogy tényleg egy transnacionális kérdésben előrébb lépjünk. Az ilyen típusú jegykiadáshoz nemzeti megáll- nemzetközi megállapodások szükségesek Európában és Európán kívül is. Minden esetre ez hozzájárul majd az utasok kényelméhez és a környezőkenőmentes átszálláshoz repülőgépről vonatra és vissza. A bizottság javaslatával az új TNT irányelveket illetően e, ez a tengely továbbra is szerves része marad a törzshálózatnak. Más formában ugyan, de továbbra is bemarad a hálózatban. A jelenlegi helyzet szerint a PP17-es javarészt befejezhető 2020-ra. Köszönöm. Köszönjük szépen, Balázs úr. Eddig hárman kértek szót, felberül Kálmer úr, és Parka úr, és Lichtenberger asszony is. Ferber úr a néppárt nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Először is köszönet illeti Balázs urat, hiszen ön az egyike a, a TEN hálózatomban az egyik legelkötelezettebb eh, koordinátor és előadó. És hogyha megnézzük, hogy a bizottság mit is nyújtott be, hogy a törvényalkotási folyamat keretében a TNT hálózat vonatkozásában mit kellene megvitatnunk, akkor az a benyomásom, hogy itt van itt egy párhuzamos irányvonal is arra nézve, hogyha a Baden-Württembergi népszavazás nem ítéli meg pozitívan a Stuttgarti képítést, hiszen a Stuttgart 21-es projekt az tulajdonképpen nem csak egy pályaudvarról szól, hanem egészen Bajorországig a teljes nyugati ö, szányvonalat, vonalat magába foglalja, és 100 kilométeres sebes, sebesség alatt tudnak csak ezen a vonalon közlekedni a vonatok. Sok esetben két mozdony szükségeltetik a vonatokhoz, tehát ez a szakasz nem igazán optimálisan használható jelen esetben, de ezt is, ennek a képítését is veszélyezteti ez a népszavazás. Metztől kiindulva Saarbrücken, Frankfurt, Nürnberg, Passau, Linz, Bécs vonal érintett itt, Karlsruhe, Stuttgart, Augsburg München, ez lenne az a szakasz, ami esetleg kiesik a negatív népszavazás esetén, és akkor a párhuzamos szakasz lehetne képteni. Én Augsburgi vagyok, és nagyon is örülök, hogy az Augsburgi helyzetet külön kiemelte. Úgy tűnik, hogy az eddigi tervezés gyakorlatilag füstbe megy, és inkább ez a párhuzamos pót megoldás kerül a figyelem homlok terébe, nem tudom ön hogyan vélekedik erről. Köszönjük szépen. Ferber úr, Ertug úr kapja meg következőként a szót. Köszönjük szépen Balázs úr részemről, és köszönet életi önt. Említette, és hát lenyűgözően leírta azt, hogy jelenleg mi a helyzet ezen a vasúti folyosón, és beszélt arról, 43% már befejezett, illetve a teljes szakasz 44%-a jelenleg és munkálat alatt áll. Sok kérdésünk lenne ezzel kapcsolatban, de mégiscsak a fontosabbakra koncentrálnék. A Strasbourg Appenweier közötti szakasz, a Kiel Appenweier alszakasz egész pontosan. Ez ugye mert tökéletesen megszületett ez a szakasz, a Kiel Appenweier kivételével itt már két simpár elektromosan elektromossága felszerelve működik, de hát akkor most hogyan tovább? A közlekedési minisztérium mit kíván lépni, és mi az Európai Parlament hogyan tudnánk támogatni azt, hogy ez a kicsi szakasz is elkészüljön. Én magam is Magyarországból származom, én engem is nagyon is érdekelt, én is nagyon érdekelt vagyok abban, hogy működőképes legyen ez a szakasz. Aztán a München-Salzburg szakasz is érdekelne tudja, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos folyosó, hiszen münchen összeköti az úgynevezett Bajor vegyipari háromszöggel, és itt még a vonatkozó tanulmányok elkészítése nem zárult le, és tulajdonképpen ezek szükségesek lennének még ahhoz, hogy itt tovább léphessük. Ami mindenképpen pozitívan kiemelendő az az, hogy Amfing és Müldorf közötti szakasz már képítésre került, illetve 2010. decemberében már átadásra került. Ennek ellenére ezen a szakaszon továbbra is Németország legnagyobb kapacitás problémáival kell megküzdenünk. Itt nagyon erős az árufuvarozás és a személyszállítás is, és érdekel ezzel kapcsolatban a véleménye, és hogy a Német Szövetségi Közlekedési Minisztériummal hogyan haladnak a tárgyalások ez ügyben. És végül utolsó sorban kérdezném ugyanis említette a Rastatti alagutat, és ezzel kapcsolatban ugye az a különleges, hogy itt két kiemelt projekt találkozik, a 17-es és a 24-es kiemelt projekt, és tegnap a német médiában azt olvashattuk, hallhattuk, hogy ezt a vasúti alagutat mégiscsak megkívánják építeni. A Deutsche Bahn a német vasutak így nyilatkozott. Érdekelne, hogy ön hogyan ítéli meg a helyzetet, tehát a német szövetségi kormány itt valószínűleg eh, szerep, eh, szerepet vállal pénzügyileg is, vagy ez még egy nagyon bizonytalan felajánlás a részéről. Köszönöm szépen, Krámer úr kapja meg a szót három percben. Köszönöm szépen én is ezt a prezentációt. Nagyon érdekesnek találtam, amit Ferber úr az imént elmondott, a legújabb információkat kaphatja meg a Német Szövetségi Közlekedési Minisztériumtól, hiszen ismeri a miniszter urat, aki szintén bajol. Kérdés, hogy a, ezekkel a problémákkal mit tudunk kezdeni? 43% már elkészült a szalatok, illetve azt is hallottuk, hogy mindenki elszánt és kész a további fejlesztésre. Hiszen Németország már számos határon átlépő infrastruktúrális fejlesztés aláírt, igaz, ezek még nem garantál semmit ez a szándéknyilatkozat. Németországban mindenre lehet pénzt szerezni, 7 milliárd kell az autópálya hidak felújítására, pedig hiányzik ez a pénz, és mégis sikerül valahogy összekaparni. Ezért érdekesek ezek a kérdések. Tehát most úgy tűnik, hogy Nürnberg és München között már minden elkészült, és Würzburgig is már sok szakasz elkészült. Tehát itt felmerül a kérdés, hogy, hogy akkor most az az érdekünk, hogy minél gyorsabban e, tökéletesítsünk egy szakaszt, akkor is, ha hiányzik a pénz, vagy pedig inkább le akarunk állni. A Stuttgarti problémát említette, a Stuttgarti főpályaudvart egyetlen egy uniós centel sem támogatják, még ha mások ezt állítják, ön is elmondta ezt, hogy ezt nem támogatják. És akkor Ferber úr még a, az, a közeli emelkedőt, a Gleiszi emelkedőt is említi. Itt egy új szakasz területek, de ez ugyanolyan emelkedő, ugyanolyan meredeken emelkedik, és méghozzá föld alatti pályaudvarok kell itt fölmenni ezen az emelkedőn, és ez az árufuvarozásra így nem lesz alkalmas ez a meredeken emelkedő pályaszakasz. Fermer úr csupa intelligens hozzászólással gazdagította a körünket, de most mégiscsak én kaptam szót, hogy én beszélek. Tehát hogyan oldjuk meg ezt a problémát? A pályaudvar is nehézségekkel küzd, hiszen azok a törvények, amelyek szabályozzák a pályaudvarokat, akár föld alatti vagy föld felti pályaudvarról van szó, azokat be kell tartani, és a német szövetségi államnak is ezeket az uniós előírásokat be kell tartani, és a Stuttgarti pályaudvar egész egyszerűen meredekebb az előírásnál. Ön hogyan vélekedik erről, és hogyan ítéli meg a német reakciókat. Hogyan kell ezt a problémát akkor kezelnünk a népszavazás eredményétől függően, hogyan lépjünk tovább a Stuttgarti pályaudvar kérdésében. Látom, hogy kevés az időm, talán később még egyszer szót kaphatok. Köszönöm szépen. Köszönöm. Emlékeztethetnék mindenkit arra, hogy hogy az elnökhez eljut minden, még az inzultosok is. Pelker úr kapja meg a szót. Én is köszönetet szeretnék mondani a koordinátor előadásáért, és három kérdésem lenne ezzel kapcsolatban. Az első kérdés egy nyitott pontra vonatkozik Bajorország és Ausztria között. Nincs sok nyitott pont, de ez még mindig nyitva van ez a kis Freilassing és Salzburg közötti szakaszról van szó. Itt mindenképpen az állag felé egy hidat kell építeni osztrák oldalról, mert mindent előkészítettünk ennek megépítéséhez, de a híd maga még ezen a döntő szakaszon hiányzik, és akkor végre kiteljesedni ez a szakasz. Mi az oka ennek a késlekedésnek, és mikor számolhatunk azzal, hogy végre megkezdődik ennek a hídnak az építése, és hogy végre ez a hiányzó láncem is megszűnik. Aztán a második kérdésem pedig a Bécs és a pozsonyi repterek összekötetésére vonatkozik, ezt is megemlítette ön hiszen itt nagyon érdekes fejlemények vannak a Duna kiépítése, a balti-adriai folyosó, a Párizs Pozsony közötti folyosó is kiépül, itt valóban egy csomó pont fog ezzel kialakulni, és talán új vita is kirobban ennek következtében is másképp ítélik majd meg az új helyzetet, lehet, hogy itt módosítások lesz szó, de mi most a legújabb hír, hogy néz ki a helyzet, hogy hát mindenképpen szükség van a Bécsi reptér és a Pozsonyi reptér összekötetésére, de mikor valósul ez meg, mit lehetnek az okai az eddigi késlekedésnek. A harmadik felvetésem pedig arra vonatkozik, hogy az intermodalitás, amelyről ön is beszélt, amelyre szükség van, különösen ebben a csomópontban, ahol repterek, közútak, hajóutak és vasutak találkoznak, ott milyen előkészületekre van szükség, és a következő időszakban milyen előkészületek valósulnak meg annak érdekében, hogy akkor, amikor valóban kiépülnek ezek a folyosók, akkor ezt a térséget optimálisan tudjuk majd kihasználni. Köszönjük szépen, Lichtenberger asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Néhány kérdést már az előttem szólok feltettek, és ezeket nem kell még egyszer feltenni. Mégis nagy-nagy köszönet, hogy felmerült a vegyipari háromszög bekötése, az eredeti tervekben ugye nem szerepelt, nagyon örülök, hogy ez bekerült a tervekben. Ez egy rendkívül fontos szakasz, amely sikerül így integrálni. Ez a személyszeretes tekintetében is a e régióban rendkívül fontos. Tehát én azt mondom, hogy ez nagyon fontos lépés volt. Aztán a második kérdés. Az, hogy engem is érdekelne, én is ugye mindig vonattal utazom Strasbourgba, és nem értem, hogy a Kéli híd megépülése után miért maradtak abba az építési munkálatok, a szakasz további képítése miért maradt félbe. Ezt valóban érdekelne. A harmadik kérdés pedig Bécs és Pozon közötti szakaszra vonatkozik, hiszen itt még mindig nincs világos prioritás, hogy most akkor pontosan milyen nyomvonalat is kevessen ez a szakasz. A két partner, Ausztria és Szlovákia másképpen eh, ítéli meg, hogy mit is kellene először megvalósítani, és ez is érdekelne. Nyilvánvalóan ez kapcsolódik az ottani repterek bekötéséhez. Mit tudnánk tenni, hogy, hogy, hogy itt a két város között ezt a nagyszerű összekötetés végre megvalósítsuk? Úgy gondolom, hogy tulajdonképpen ez a legjobban működő folyosó, és már az eddigi pozitív fejlemények és javítások már most is az utasokat és az árufuvarozást segítik, megkönnyítik a helyzetüket. Tehát itt valóban előrelépés történt, már vannak pozitív eredmények, pedig még a teljes szakasz nem készült el. Serga asszony kapja meg három percben a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, koordinátor úr, köszönöm szépen, hogy szót kaptam, pedig én ugye nem vagyok a TRÁN szakbizottság tagja, bár tíz évig az voltam. És mégis az elhangzottak arra sarkaltak, hogy szót kérjek. Balázs úr, az elmúlt években folyamatosan hülyeséget beszéltünk volna, hiszen ezeket a témákat újra és újra megvitattuk, beszéltünk a finanszírozásról. Valóban az évek során ezeket a problémákat nagyon komolyan vettük, és ön is ezt nagyon komolyan képviselte Baden-Württembergben, de hát vasárnap jön a népszavazás, hogy mi lesz ennek az eredménye, hát azt majd meglátjuk, de az, ami eddig itt elhangzott, amit elmondtunk, amit követelünk, annak volt valós alapja, és ha most megnézzük Stuttgartot, a főpályadvát és a Gezrini emelkedőt, hát ha bárki megnézi a térképet, akkor látja, hogy milyen messze van ez a két földrajzi pont egymástól, mi a valóság, a földrajzi realitás, és akkor most ön azt mondaná, hogy az, ami, ne, amiért valóban megküzdöttünk, és valódi alap volt, akkor ez elveszne? Köszönjük szépen, Michael, 30 másodpercet kapsz. Legutóbb azt mondta, hogy megegyeztek már abban, hogy Pozsonyban először Svehátban megy a szakasz, aztán délre Göcendorba. Tehát, hogy a két partner ebben a szakaszban megállapodott, ez valóban így van, igaz ez vagy sem? Mr. Ballas, was eight. Bálos úr, ez 18 másodperc volt, gratulálok. Köszönetet mondok mindezekért a kérdésekért. Ramzauer eh, közlekedési miniszter úrral már régóta beszélnünk kellene, és hát van egy egyre növekvő listám, amelyet kérdésekből összeállítottam részben ezeket a kérdéseket önök is igazolták a hozzászólások. Igen, ezeket most megkaptam, az igazolást, és hogyha vannak újabb kérdések, akkor hozzá tudom tenni ezt a listámhoz. De hát a mandátumomon belül szeretnék maradni, tehát a PP17-en belül szeretnék továbbra is feljutni. E- ennek kapcsán is nagyon sok kérdést gyűjtöttem már össze, és hát részben önök még ki is egészítették ezeket a kérdéseket új szempontokkal, új vetületekkel gazdagították ezeket. Bizonyos ideje már nem volt alkalmam arra, hogy nem kaptam alkalmat arra, hogy személyes beszélgetésbe bonyolódjak a Német Szövetségi Közlekedési Miniszter úrral, pedig bármikor készen állok arra, hogy Berlinbe, vagy bárhova máshova Németországba elutazzak, és beszéljek vele. hát Strasbourgban is és azokban sikerült utoljára találkoznunk. Ez nagyon jó beszélgetés volt, az extraterritorial is beszélgetés volt. Ez egy nagyon békés, nagyon eredményes beszélgetés volt. Valóban vannak kérdések, amelyek a német szövetségi állam hatáskörébe tartoznak, aztán, sőt, részben az egyes tartományok körébe tartoznak. Hát most kérdés, hogy az Unió, vagy az Európai Bizottság, vagy egy egyszerű koordinátor, mint én, ilyen kérdésekben dönteni, hát nyilvánvalóan egyedül nem dönthet senki sem. Én csak be tudok számolni a helyzetről, arról, hogy én hogyan látom ezt a helyzetet. De hát én magam is csak kérdéseket teszek fel az egyes tagállamoknak, én is csak kérdéseket teszek fel, talán én ülök az első sorban, illetve első sorban, a, a kérdéseimet a Német Szövetségi Állam közlekedési miniszteréhez intézem. Hát ugye az a kérdés, hogy miért nem folytatottak a munkálatok. Hát erre a választ én sem tudom. A tervek szerint ugye Kiélnél szerettük volna először is elkészíteni ezt a csodálatos hídat, hiszen évtizedeken keresztül vártunk erre a hídra, hát végre sikerült, én magam is részletem az ünnepségeken, két szakasz épült ki, ahol 160 km per óra sebessége közlekedhetnek a vonat. Ramzavar úrra együtt ünnepeltük meg ezt az eseményt, de azóta a munkálatok szünetelnek. Na, és hogyha tovább lépünk, akkor látjuk, hogy vannak még további ilyen hasonló kérdések, mint a gelslini emelkedő. Én nem szeretném mindezeket a kérdéseket újra megismételni, de egyetértek azzal, hogy mi különböző oldalakról megközelítve a kérdést, hát a bizottság részéről, a koordinátori szempontból megközelítve, illetve újra és újra fel kellene tennünk ezeket a kérdéseket, hiszen egyetlen szakasz sem jelentéktelen, e, összefüggés, ezen összefüggésben minden szakasz fontos a teljes vonal kiépítése nélkül nem tudjuk ezt a vonalat használni. Tehát legalább vannak olyan szakaszok, ahol a, a minőség olyan a nyomvonalnak, hogy sajnos veszítenek a vonatok a sebességükből, aztán a kapacitás problémákra, nagyon jó példa volt ez a vegyipari háromszög Németországban. És akkor most rátérnék a Stuttgart 21-re. Hát ez a projekt nagyon összetett. Nyilvánvalóan a főpályadvar is hozzátartozik ez a projekthez, de vannak még más messze menő szempontja, és ezek olyan szempontja még tovább mutatnak, például a reptér való összekötetés is ide tartozik mi az Unióban e, e projekt keretében a sínek kiépítését tudjuk támogatni, az épületek, vagy az államoké, vagy a tartományoké. Tehát itt, itt kombinálnunk kell ezt a két dolgot. Amikor új koordinátorként érkeztem Stuttgartba 2005-ben, akkor az volt a kérdés, hogy mi az alternatívája ennek a projektnek, és az volt a válasz, hogy ennek nincs alternatívája, ez az egyetlen megoldás. Tehát politikai nyelven ez azt jelentette, hogy a döntés már megszületett. És hát ezt nem szabad szem elől veszíteni. Már akkor sem voltak ennek a projektnek alternatívája, de igazából mindig van alternatíva, mindig van választási lehetőség, és hát teljesen új politikai helyzet alakult ki, hiszen komoly tiltakozásokra került sor Stuttgartban. És akkor most egy újabb döntés kell, hogy szülesse. Tulajdonképpen pár másodpercbe, tehát nekem a, a német nem az anyanyelvem, nagyon szívesen beszélek németül, de amikor a népszavazás kérdéséről olvastam, akkor azt olvastam, hogy, hogy a felmondási jogokra vonatkozó szabályok a Stuttgart 21-es projekt tekintetében, és még tovább bonyolítva van ez megfogalmazva, és hát ezt eh, valóban csak jogász észre lehet igazán interpretálni. Végül sikerült megértenem ezt a megfogalmazást, ez egy nagyon kényes kérdés, és hát először meg kell várnunk a népszavazás eredményét, ugye november 27-én néhány nap múlva kerül erre sor. Aztán, hogy ez politikai szempontból, ezt az eredményt hogyan ítéljük meg és értelmezzük, hogy hogyan reagál majd a német kormány, hát, az egy következő lépés, és azután jön még a technikai megvalósítás szakasza. Tehát amikor a politikai döntés valóban technikailag is megvalósul, és hogyan lehet ezt akkor majd valóban életre kelteni, ez a következő kérdés. Hát ezek lennének a fontos kérdések. Én nagyon szívesen visszatérek eh, egy, bizony, egy kis idő elteltével, hogy erről a dosszéről és az eredményekről eszmét cseréljünk. Kérdés, hogy van-e alternatív nyomvonal? Hát az én mandátumomban nem fér bele ilyesmi. Az én mandátum egy nyomvonalra utal a és Pozsony folyosón. Ennek nincs alternatívája az én mandátumomon belül. Nyilván az életben mindig van más választás, más alternatíva, és hát a vasút is egy hálózatból áll össze, és mindig lehet alternatív megoldásokat találni. És akkor még egy pillanatot kérek, ugye különösen fontos a vegyipari háromszög és az árufovarozás, a kapacitás, a párhuzamos nyomvonalak száma, a modernizáció, ezek nagyon fontosak. Az Európai Bizottság egyértelműen a München Müldöf Freilassing vonal mellett áll ki. És hát Pozsony esetében ezt szeretném még egyszer kiemelni. Nagyon fontos a két reptér összekötetése, különösen Pozsony számára életbevágóan fontos ez az összekötetés, ezt még mindig támogattuk, és úgy tűnt, hogy ez a két fél, ahogyan azt annak idején el is mondtam, megegyezett abban, hogy Svehát és Pozsony között, a pozsonyi reptér között megoldható az összekötetés. Ha vannak újabb tanulmányok, amelyek azóta készültek el, hiszen új közlekedési miniszter van a szlovák kormányban, de minden esetre megvárjuk, hogy a márciusi választásokat követően felálljon egy új kormány, és akkor azonnal Pozsonybe fogok utazni, és újra napirendre fogom tűzni ezt a kérdést. Köszönöm szépen. Ezzel végre értünk ennek. Most pedig a 27-es prioritásra rendelkező projektre rá amely a Varsó, Kaunas, Riga, Tallinn, Helsinki eh, vasúti kapcsolatot eh, jelenti. Megadom a szót Telicska úrnak. Köszönöm ennek úr, kiváló képviselők, hölgyeim és uraim! Először ülök az Európai eh, Parlament egyik ülésén magam előtt a monitorral érdekes pillanat ez, mert az ember fölismeri, hogy milyen régóta foglalkozik ezzel a projekttel, összefügg el azzal, hogy minden ilyen alkalom lehetőséget ad arra, hogy az ember leltározzon, számotásan azzal, hogy mit ért el, és milyen nehézségekkel találkozik még mindig, és ezek a nehézségek egy része még nem is nem tűnt el, nem sikerült megoldani. Valahányszor azt mondjuk, hogy előre haladtunk, de vannak lemaradások is, Nos, most is ez a, ez a helyzet, azonban most azt mondanám, hogy ez alkalommal a gazdasági helyzet ellenére, különösen a balti térségben, azt kell mondanom, hogy meglehetősen jelentős változások következtek be. Talán röviden emlékeztetnék mindenkit arra, hogy miről is szó a Rail Baltica projekt arról van szó, hogy az új tagállamokat szeretnénk part, integrálni, a balti tagállamokat és Lengyelországot a belső piacsal, az Európai Unió belső térségeinek közlekedési áldozataival olyan országokról beszélünk, amelyek nagyon sokféle rendszeren dolgoznak, vannak egy pályás, két pályás, vannak villamosított, nem villamosított, van normál vágány szélességű és vannak széles vágányú, illetve keskeny vágányú pályák. Nyilván mindig eltérőek a gazdasági érdekek, ezeknek egy része ugye sajátos csoport érdek. Ugyanakkor vannak olyan stratégiai érdekek is, amelyeket néha beismerünk, néha nem. A versenyképesség szempontjából ugye egyértelmű, hogy Eh, figyelembe kell vennünk, hogy inkább nekünk legyen jó, vagy a szomszédainknak ez elég eh, konkrét következményekkel jár. Tehát reintegrációról beszélünk olyan országokról, amelyeket nagyon megviselt a válság. Mindannyian tudjuk, hogy mi a jelenlegi gazdasági helyzet. Olyan országokról beszélünk ezen kívül, amelyek eh, mindazokat az ügyeket említhetem, amelyeket Balázs Péter is elmondott, úgy gondolom, hogy ha ebben a nehéz időszakban sikerült ilyen eredményeket elérni, azt nagyra kell becsülni. De legyek kicsit konkrétabb talán. Legutóbb, amikor meghívtak a bizottság elé, akkor elmondtam, hogy jelentős előreadásra került sor Észtországban, és most elmondhatom, hogy gyakorlatilag Észtországban készen vagyunk a projekttel, elkészült a projekt. Még egyszer hangosúlyoznom kell, hogy a tervezett sebességének a pályának egy olyan célkitűzés volt, amelyet a stratégiai céljaink határoztak meg, és amelyek végső célja ezeknek az országoknak az Európai Unió többi részébe való integrálása. Mindig azt mondtam, hogy lépéseként kell előre haladnunk, és fontos, hogy ez gazdaságilag életképes legyen. Ez az első olyan lépés, amikor Észtországban a projektnek ezt a részét le tudjuk zárni. Észtország még meg is tudott takarítani némi pénzeket. Nyilván ez a két millió euró, ez a milliárdokhoz képest kis pénz, mégis az észtek pontosan tudták, hogy mit kell felújítani, úgyhogy ezt a jelzőrendszerek felújítására használták. Nézzük Lettországot. Lettország egy olyan ország, amely eh, azt kérte, hogy eh, megfelelő gazdaság, jó gazdasági indokok alapján egy kicsit eh, függeszthetse fel ezt a projektet. Más országokhoz összehasonlítva is meglehetősen jó állapotban van az észt vasúti rendszer. Nyilván frissíteni kell, modernizálni kell. Mégis a jelenlegi ugye 170 km-es tervezett sebességgel, még ezzel a csúszással is jó ütemben haladnak az ügyek Észtországban, és alkalmasint folytatni lehet majd a munkákat, hogyha a 20-21 millió 21,5 millió euró majd rendelkezésre áll a következő tervezés időszakban. Tehát többé-kevésbé itt is jó vágányon vagyunk, és azt mondanám, hogy eh, úton vagyunk a célok felé, hogyha valóban megvalósítjuk azt, amit alapvetően eldöntöttünk, és amelyet az új eh, lett kormány eh, meg is erősített. Térjünk rá Litvániára. Litvániában néhány hónappal ezelőtt tulajdonképpen megnyitottuk az első 16,5 km, kilométeres új szakaszt, amely eh, Litvánia déli részét köti össze az ország többi részével. Emlékeznek bizonyára arra, hogy évekkel ezelőtt Litvánia egy európai e, nyomtávú pályát tervezett Kaunasig, figyelembe véve gazdasági helyzetet, e, arra a döntésre jutottunk, hogy kettős nyomtávú rendszert építünk ki, ezzel eh, egyrészt a költségeket sikerült eh, csökkenteni, másrészt az elkészítési időtartama is rövidebb. Fontos eh, lépés ez, és a, az építési munkák folytatódnak. A másik döntés, ami megszületett, úgy gondolom, hogy ez ugyanilyen fontos, ha nem fontosabb. A litván kormány és a parlament döntése szerint a Baltika stratégiai, nemzeti fontosságú projekt. Ennek vannak következményei. Elsősorban és főleg a terület kisajátítások szempontjából ez fontos ügy volt, amely lassította a projektet. Ugyanakkor ez azt is mutatja, hogy az ország elkötelezett, ismét elkötelezett a célok mellett. A harmadik fontos döntés, vagy harmadik fontos fejlemény az ott Litvániában, hogy és ezen néha lehet nevetni, de úgy gondolom, hogy ez nem csak szimbolikus, sokkal inkább fontos elismerés a projekt jelentősége kapcsán. Nos, arról van szó, hogy a kormány úgy döntött, hogy a Kaunasban, hogy Kaunasban logisztikai központot építenek, amely alapvetően két területből fog állni, amelyek egymással többé-kevésbé versenyben állnak. Nos, miért lehet ezen eh, nevetni, hát eh, eh, több különböző ponton terveztek ilyen központot, nyilvánvalóan különböző csoport érdekek alapján. Mégis úgy gondolom, hogy a közlekedési politika, amely most a kormány álláspontja, az sok lehetőséget fog nyújtani a Rajó Baltika projekt számára és összekapcsolja a vasúti infrastruktúrát a logisztikai létesítményekkel, ami korábban nem állt fent. Most Lengyelország az egyetlen olyan ország, amely ennek a projektnek a keretei között úgy döntött, hogy saját kohéziós eh, alapjait használja föl, és nem a TNT rendszert ebben biztosított támogatásokat. Környezetvédelmi okokból az a végleges döntés született, hogy új infrastruktúrát építenek a határ közelében, a litván határ közelében, amely a valójában tulajdonképpen eh, eltérés jelent az eredeti tervektől, azonban nagyon eh, alapos okok vannak erre, hiszen az ottani környezet, eh, természeti környezet igen nagy értéket képvisel. tulajdonképpen csak ez az a rész, amely eredetileg át, amely végül is a következő tervezési időszakra úgymond átcsordul, de jó indokkal. Együtt kell dolgoznunk a lengyel kormánya, hogy megkezdjen a tervezés. Ugye döntést hozni az egy dolog, de gondoskodnunk kell arról, hogy a következő pénzügyi terv eh, ideje alatt eh, megkezdődjön a tervezési kivitelezési munka is. Ez lenne dióhéjban, hogy mi történt konkrétan az elmúlt időszakban. De úgy gondolom, hogy van még egy sokkal jelentősebb fejlemény, amely sajnálatos módon összefügg azzal, hogy ugye a jelentést november 10-én, vagy még hamarabb ki kellett nyomtatni, ugyanakkor a balti országok miniszterelnökei Kallász alelnök úr jelenlétében 10-én ültek össze, és nagyon fontos végkövetkeztetéseket fogadtak el amelyek tulajdonképpen eh, közös eh, állásfoglalás formájában is eh, olvashatóak. Készült egy megvalósítatósági tanulmány, ezt részben a balti államok, részben az Európai Bizottság finanszírozta. Hangsúlyoznám, hogy néhány évvel ezelőtt ugye még három tanulmányt készítettek volna a három balti állam külön-külön, helyett egy közös készült. A konklúziók nagyon hasonlítanak ahhoz, amit az ambiciózusabb megközelítésekkel rövetítettek, és ennek a megvalósulása egyre közelebb áll hozzánk. Egy európai nyomtávú villamosított pályáról van szó, ami helyenként dupla nyomtávú lehet, kettős nyomtávú a tanulmány szerint ez gazdaságilag életképes olyan beruházás, amely meghagyja 3,6 milliárd eurót. Egy kicsit óvatos lennék persze a pontos számokkal, ugye tudjuk, hogy ez lehet kevesebb, lehet több, de ez akár 240 km-es sebességet is elérhet. Ez azt jelenti, hogy kb. 4 óra 8 perc lenne eh, eh, Talintól a határig eljutni, és kb. 10 óra lenne ugyanez a tehervonatok számára. Kérdés, hogy akkor van értelme a jelenlegi eh, szakaszokat tovább építeni, de igen, egy olyan hálózatról van szó, amely 2030-ig elkészül, és ennek különböző szakaszait lépésről lépésre kell építeni, és addig használnunk kell a jelenlegi, mondjuk így, hogy Rail Baltica egy pályát, pályát használjuk a, következő, a további rendszerek alapjaként. Nos, Úgy gondoljuk, hogy eh, ha együttdöntési eljárások eh, erősödnek, akkor ez egy nagyon fontos új dimenziót fog jelenteni. Ezen kívül persze a jelenlegi projekt megvalósul, de a batiak már most is eldöntötték, hogy a miniszterek egy közös vállalkozást indítanak. Néhány évvel ezelőtt ez még elképzelhetetlen lett volna hogy a három ország együtt vállalkozzon egy ilyen projekt végrehajtására. Ez most már eh, lendületben van, és úgy gondolom, hogy a megvalósításról a miniszterek akár már ez év végéig dönthetnek. Eh, felkérték Lengyelországot, hogy csatlakozzon, e tekintetben önökre is támaszkodom, és ezen segítségére is támaszkodom azok, akik Olaszországból, Ausztriából, Csehországból, Szlovákiából és természetesen e tekintetben e, Lengyelországból is érkeznek, kérem, hogy csatlakozzanak hozzánk és e, nyissuk meg ezt az új dimenziót. Ennek a végül néhány záró megjegyzés. Először is természetesen még mindig nehéz ügy, de nagyon sok tanulmány szempont e, bizonyította, hogy, hogy ez stratégiai fontosságú és fenntartható ambíció a, a gazdaság számára, és ez meg is felel az új politikai koncepcióknak. Akik ismernek a módból, tudják, hogy nem vagyok éppen egy finomkodó ember, Kalasz úr és a szolgálatai mindent megtesznek, ha mindent megtesznek annak érdekében, hogy a projekt sikerüljön, és ezt, és ezt mindenki így áll hozzá, akkor az lesz a siker kulcsa. Úgy gondolom, hogy a valóságban e, a koncepciónak kezelnie kell tudnia a valós kihívásokat, e, és sokkal versenyképesebbek leszünk így a jövőben. Nyilván vannak problémák, ezek egy része továbbra is bizonyos e, sajátos érdekekkel függének össze. Vannak olyan vannak társaságok, amelyek, amelyek ragaszkodnak a saját szerzett jogaikhoz. De a célokat meg lehet határozni, és nagyon egyszerű feladat ez, valósítsuk meg azt, aminek a megvalósítását elhatároztuk. Másrészt meg kell kezdeni az új projekt tervezését, az új balti folyosó kiépítését. Harmadrészt ugye fontos az utasforgalom fejlesztése. Ezt már elmondtam ma, de újra hangsúlyoznám. Ez Lengyelországnak, Kelet-Lengyelországnak az a része, ugye, amelyik, amelyiken majd megvalósul az a projekt szakasz, amely a következő tervezési időszakra majd átfolyik, átcsorog. Végül a tanulmánya kapcsolatos legújabb fejlemények, és hivatkoznék újra Kalasz elnök úrra, úgy tűnik, hogy a költségvetés és a koncepció nagyon szorosan megfelel egymásnak, és remélem, hogy az önök támogatását megkaphatom a megvalósításhoz. Elnök, köszönöm, Zaszáda úrnak adom meg a szót. Bardzo dziękuję. Pani koordynatorze. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, koordinátor úr. Nem vagyunk meggyőzve a koridorok építéséről észak-déli irányban. Ez vonatkozik a Rail Baltikára is. Van itt még valami a CT koridor, melynek 65-ös út a neve. Mindkét folyosó rendkívül fontos a gyors művelet végzéshez, hogy gyorsan szállíthassuk az árukat Dél- és Észak-Európa között. Visszatérnék most a jelenlegi témánkra. Tehát a 27-es kiemelt projektről hadd szóljak. A Rél Baltika nagyon fontos Lengyelország számára és más országoknak is beleértve a balti tagállamokat. E tagállamok egyelőre igen korlátozott mértékig használták ki a vasúti teher fuvarozási lehetőségeket együtt az utas szállítással. És ennek megvan a hatása a közlekedésre az árucsere területén. A volt azok a volt szovjet tagállamokkal való kereskedelemben keresendő. Környezetbarátabb módokat vizsgálunk, és ez hozzájárul a közösségek fejlesztéséhez is, és így a kelet-európaiak közelebb érezhetik magukat a nyugat-európához. Nem csak politikai projektről van itt szó azonban. Ez egy olyan kiemelt projekt, ami gazdasági fontossággal is bír, különösen a nehéz időkben, melyekben élünk. Így vetődött fel bennem a kérdés a koordinátor számára, mi szerint a Rail Baltica végrehajtása, illetve ennek hatása a tranzitra, különösen a balti régió országai és az Európai Unió többi országa között. Milyen valós kapacitásról beszélünk itt? Milyen mennyiségekről van itt szó? Ez a kérdésem. Liberácki úr, parancsol három perc. Köszönöm szépen. Ha megengedi, akkor lengyel kép, nem lengyel képviselőként, hanem a szociáldemokraták képviselőjeként szólalnék fel. Először is, mire van, miért van szükség koordinátorokra? ha A koordinátor csak jelentést készít arról, hogy a, mit mondottak a miniszterek, miniszterelnökök, akkor csak részt vesznek ezeken az üléseken, és így semmiféle értékes munkát nem végeznek, nincs mozgásterük. Kérem, ne értsenek meg félre. Végighallgattam a koordinátor szavait, a koordinátorok szavait. Végighallgattam a problémákat, illetve azt, hogy a különböző országokra miként hat a válság. Lengyelország az egyetlen, ahol pozitív a gazdasági növekedés. Nagyon általános szavakat hallhattunk, szó volt gyengességekről, nehézségekről. Sajnos nem hallottam semmit arról, hogy milyen komoly előrelépés történt. November 10-én a miniszterelnökök összeültek Kállász alelnök úrral, és ez volt az egyetlen jó hír az ön felszólalásában. Ez szerint mégis próbálunk valamit a kormányoktól elérni, akik következetesen elutasítanak minket. Továbbá hallhattam öntől azt is, hogy lehetséges lenne, hogy az európai nyomvonal csatlakozik az orosz nyomvonalhoz valahol. Itt most pénzügyi tervekről van szó, 6 kilométeres szakaszról, Litvánia és Lettország között. Itt nem történt előrelépés. Folyamatosan halaszgatják a valós fellépést, és 2013-ban, tehát 2030-ban még nagyon messze járunk. Folyamatos modernizációra van szükség, ezért mi a szocialisták úgy véljük, hogy nem lépünk előre elég gyorsan. Nagyon fontos lenne tudnunk, hogy ez a projekt valóban végrehajtásra kerül-e. Már 15 éve beszélünk róla. Ez idő alatt Litvánia és Lettország jelentős növekedést mutatott a nemzetközi kereskedelemben, áruszállításban. 165 ezer ilyen szállító cég van csak Lengyelországban. A vasúti szállítást aláássák az egyéb közlekedési módok. Ezért szeretnénk konkrét információkat kapni, konkrét határidőket hallani. Nem csak a tervek érdekelnek minket. Önök egyedül ezt nem tudják végrehajtani. Parancsoljon! Köszönöm szépen! Talicska úrnak szólt volna az egyetértésem, de most egyetértek az előttem szólóval is a szociáldemokraták részéről. Nem tudok más dolgokat megítélni, de a Rail Baltica projekttel kapcsolatban nagyon fontos, hogy amikor Rigába érkeztek, a Lettország végre elfogadta a Rail Baltikával kapcsolatos társfinanszírozási kötelezettséget. Politikai nyomásgyakorlásról volt szó. Fontos az, hogy számos kormányon átíveljenek ezek a projektek. A koordinátorokkal kapcsolatban nem értek egyet a szociáldemokraták álláspontjával. A Rail Baltikát illetően sok képviselő is ismeri a tanulmányt, amit igen jól mutattak be. 2020-2024-es határidők szerepelnek itt. Új finanszírozási rendszer keretén belül történne, ez meg kohéziós alapokból finanszíroznak, intenzívebb társfinanszírozással, új források bevonásával. A tallini események tükrében fontos, hogy ez folytatódjon. Vannak viszont kétségeim még akkor is, ha viszonylag optimistán nézek eh, a jövő elé, kétségeim vannak Talicska úr, hiszen ön is említette, hogy a lett miniszterelnök, és, és most a eh, új kormányokról beszélünk az elmúlt három évben, tehát támogatásáról biztosította az európai nyomvonallal kapcsolatos projektet. Egy folyón kell átkelni, amely egészen más költségeket jelent sokkal magasabb költségekről lesz szó, és kohéziós alapokra van szükség, plusz további forrásokra is EU-s alapból, ami ugye lehetetlen. Mit gondol erről a témáról? És kétségeim vannak azzal kapcsolatban is, hogy a gazdasági érdekcsoportok, mint hallhattuk, a tavaly múlt hét során nyilvánosan is elmondták, hogy a kelet-nyugati irányban szeretnék az áramelátást biztosítani. Ez 1,6 milliárd eurót jelent. Kérem az önök megjegyzését azzal kapcsolatban, hogy látják ezeket a nehéz témákat. Kramer úr. Köszönetet szeretnék mondani az előadását, és szeretném én is még egyszer kiemelni, hogy az eddig elhangzott beszámolóknál mindig megállapítottuk, hogy én elkötelezett és amit eddig elértünk, az valóban az ön elkötelezettségének is köszönhető, ezért valóban hálás köszönet, hiszen most nem csak arra van szó, hogy a balti tagállamokat leválasztjuk-e az Európai Unió többi részéről vagy sem, hanem itt ugye Tallintól a sóig fut uniós területen egy nagyon fontos folyosó. És nagyon örülök, hogy a, a lengyelek megegyeztek az elki kitérő tekintetében, ez csak egy kicsi szakasz, de ezt újonnan kell megépíteni, és hogyha megnézem ezt a vázlatot, akkor ugye abból undulnak ki, hogy 2020-ig sikerül ezt majd megvalósítani. Tudjuk, hogy a lengyeleknek sok a pénzük, hiszen 2,1 milliárdot akartak a, a vasúti fejlesztésekről átvinni a közúti fejlesztésekre, és ezt mi megakadályoztuk hogyha maguk is meg tudják ezt oldani, akkor ugye saját pályázatot is ki tudnának írni. De számomra az lenne az érdekes, hogy mikor kezdődnek az építési munkálatok. Nem, hogy mi a terv, hanem hogy valóban mikor kezdődik ez. Aztán a másik kérdés az európai normál uh, nyomtávra vonatkozik, hiszen más országokban, Spanyolországban is szélesebb a nyomtáv, és mégis be tudtak kapcsolódni Barcelonából, Madridból, uh, be tudtak kapcsolódni az uniós nyomtávra. Kérdés, hogy itt ez hogy valósul meg, de Észtországban képítik az új hálózatot egészen a, hálóz, a határig menne a hálózat 2012-ig. A part mentén ez egy rövidebb megoldás lenne, és itt az európai nyomtávot alkalmazni, hiszen annak semmi értelme nincs, hogyha egy régi nyomtávú pályát modernizálnak, hogyha aztán öt év múlva épül egy európai nyomtával kiépített szakasz. Tehát, hogy most itt két párhuzamos lesz. Tehát, és Riga, Tallinn összeköltetés a turizmus szempontjából is fontos lenne, illetve a, a tengerparti turista központok bekötése is fontosan, de ezzel a párhuzamosággal kapcsolatban talán ön is tudna még szólni. csak úr, három perc. Talicska úr, nagyon boldog vagyok, hogy újra találkozhatunk annyi év után. Köszönöm szépen az előadást. Néhány kérdés felmerült bennem. Első. A cseh köztársaságban új koridorok épülnek, 130 km per órás a sebesség. A balti államokban 120 ról hallottunk. Miért van ez? Kicsi a különbség, és furcsálom. Második pont. Biztosítani fogja, hogy a balti rész megfelelően össze lesz kötve a lengyel résszel. Lengyelországban komoly problémákat okoznak a nyomvonalak. Ha az összeköttetést a kezdetektől nem lehet biztosítani, akkor az egésznek semmi értelme. Tudom, hogy rendkívül jó tárgyaló, ezért feltételezem, hogy ezt már figyelembe vette. Köszönöm szépen, Talicska úr, parancsoljon, válaszoljon a kérdésekre. <laughs> Nincsen választási lehetőségem, ugye? Nem nagyon. Így működik ez. Ennek úr, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen a kérdések özönét, és sorrendben haladunk. Először is nagyra értékelem, hogy hangsúlyozták, hogy ez Lengyelország számára egy fontos projekt. Én magam is így érzem ezt, és ez közleményemben is szerepelt, amikor tárgyaltam Varsóban nem jöttek el a bizottsági ülésre, hogy elmondjam, hogy ezt értük el, ez sikerült. Valójában az igazság az, hogy a tagállamok feladata ez. Én moderálhatom a munkát, koordinálom, nyomást gyakorolhatunk, megoldásokat javasolhatunk, és hát ezt is tesszük. Én nem ítélem meg ennek a fontosságát, de hát a bizottság oldaláról 15 éven keresztül, és ezt ön is hangsúlyozta, nem volt egyetlen egy fejlemény sem, beleértve azt a szakaszt is, amikor az ön pártja volt kormányon. Nem tudom felmérni, hogy mit értünk el az elmúlt öt évben, különösen hiszen ez előkészítő szakasz volt, de látok eredményeket, és fontos ez Lengyelország számára. Egy politikai konszenzus született ezzel kapcsolatban, melynek része az önpártja is, és így a pénzügyi feltételeket is biztosítani kívánják. Talán a következő alkalommal majd részletesebben számolok be. Örömmel tárgyalom meg különben önnel a részleteket, hogyha ezt igényli. Másodszorban talán világosabban szólok. Jelentős előrelépést tettek ezek az országok, ez kétségtelen. A gazdaság életképességet megerősítették, a pénzügyi eszközöket befektették, megállapodások születtek az államok között, tehát elértük azt, hogy néhány év múlva, 2015-re járni fognak a vonatok, olyan vonatok, amelyek a Tallinn és Varsói vonalon járnak. valóban hangsúlyoznom kellett volna, és ezt a tavaly is elmondtam tavaly előtt is, hogy folyamatos a modernizáció Lengyelországban. Nagy örömömre szolgál ez, és szívesen megosztom önnel a részleteit ennek. Ami az intermodalitást illeti, a vasút esetében egyetértek az ön szavaival, valóban a vasút stratégiailag fontosabb a többi közlekedési mondnál, hiszen környezetbarát. Kramer úrra térnék most, valóban bár késlekedésről van szó, de és kevésbé lesz egyenes a vonal, de a lengyel kormány azért hozt, legitim okokra hivatkozva hozta ezt a döntést, és hát itt környezetvédelmi indokokról volt szó ne, azt hiszem, hogy fontos ezt most hangsúlyozni, majd máshonnan veszünk el időt. Tehát, ha kérdezi, hogy vannak-e nekem is kétségeim, azt mondanám, hogy nem, hiszen látom, milyen komoly munkát végeznek politikai nyomást is gyakorlunk, és amiről már döntés született, azt a gyakorlatban minél hamarabb végre is fogják hajtani. Megkezdjük majd a tervek végrehajtását tehát. Én nem ítélhettem meg azt, hogy szükség van a koordinátorok munkájára, erre csak úgy reagálnék, hogy 15 évig tartott, hogy valami elkezdődjön. Nagyon sok nyilatkozat született, megállapodás született a balti államok és Lengyelország között, és semmi nem történt. Azt is nem állítom, hogy a bizottság az igazság letéteményese. Ami pedig eh, a kétségeket illeti, amiről hallhattunk, én nem tudom ezeket eloszlatni, hiszen még mindig egy döntési eljárásról van szó. De van már valami a kezünkben, egy igen részletes megvalósíthatósági tanulmány készült, mi szerint ez gazdaságilag életképes, tudjuk, hogy drága, de itt most 2024-30-ig tartó időszakról van szó. Én ambiciózusabban fogalmaznék, 2024-et tűzném ki, tehát a két pénzügyi tervről van szó, és itt 8% egy társfinanszírozásról van szó. Az éves költségvetés tekintetében ez azt hiszem még válság idején is elviselhető költség. Azt hiszem, hogy két igen fontos megjegyzése volt a kelet-nyugati vonatkozással kapcsolatban. Én is úgy látom, hogy ezek kiegészítik a rél Baltikát. Úgy vélem, és ez a bizottság véleménye is, hogy az észak-keleti vonal is politikai, stratégiai szempontból fontos, hogy a gerincét alkossa a hálózatnak. Meg kell vizsgálni persze a finanszírozást, de azt hiszem, hogy sokkal jelentősebb az üzleti érdeklődés a társfinanszírozás esetében a projektjeink kapcsán. A Kaunaszi központtal kapcsolatban különféle csoportok ugyan jelentkeztek, de valójában nem ismerik el, hogy e, e, e, e régiók esetében hogyan lehet az üzleti szféra képviselőit a projekthez vonzani. Nem tudom igennel, nem megválaszolni a kérdését, meg kell vizsgálni az opciókat. És itt most koordinátorként szólalok fel. Azt hiszem, hogy az alelnök úr ezzel kapcsolatban ő már szólt, és hát általánosságban a valódi lehetőséget rejt. Ez nem csak a balti régióban, hanem a keleti versenyképesség szempontjából is. Ez egy nagyon komoly vita. Nem csak az összekötetésről van itt szó, hanem arról is, hogy mit hoz ez az európai cégek számára, milyen versenyképesség növekedést jelent, vagy mit csináljuk ezt meg, vagy valaki más. Ha több időnk lenne, akkor örömmel fogalmaznék, igen, kevésé diplomatikusan ezzel kapcsolatban. Krámer úr, kell kapcsolatban már azt hiszem beszéltem, tehát, hogy milyen hosszú lesz a szakasz, várjuk az új lengyel kormány felállását. Vannak bizonyos változások, elutazunk majd Varsóba, hogy részletesen megtervezzük a munkát. Azt hiszem, hogy a következő pénzügyi tervidejére ez ki fog terjedni de lehet, hogy tudatlanságom miatt úgy vélem, hogy a, talán a teljes időszakot nem is kell kihasználnunk. Szívesen megyek a részletekbe, szólok a tanulmányokról is, de annyit elmondhatok, hogy nyomást gyakorlunk, és minél gyorsabban szeretnék előre haladni. Mi végezzük a munkánkat. Értjük, hogy Lengyelország legitim döntést hozott, és szeretnénk, hogyha minél hamarabb léphetnénk előre. Itt határokon átnyúló szolidaritásról van szó, és mindenképp nyomást gyakorlunk, tehát szívesen tájékoztatom önt a teljes forgatókönyvről, nem csak a, a mi kollégáimat illeti, de a, arról is, amit a lengyel hatóságokkal kapcsolatban végeztünk. Azt hiszem a választások ideje nem volt a legmegfelelőbb idő erre a munkára. Említette továbbá a a koridornak a déli északi vonatkozását, és azt hiszem, hogy ez a bizottság számára inkább bátorító helyzetet jelent. Dél-Lengyelországban szeretnénk meghatározni a különböző témákat, és ezzel kapcsolatban az önök segítségére is számítunk. Mm, igen, fontos volt a balti-adriai dimenzió, ez valódi lehetőségeket rejt. In, úr beszélt arról, hogy csak köztársaságban 130 km per óra sebességre vezet máshol 120, itt hát itt átfogó tanulmányokra van szó. Van, ha önök is a balti államokban egy 30 km per óra sebességű vonattal közlekednének, akkor megértenek, hogy a 120 km-es nagyon ambiciózus cél számunkra. Ez volt a döntés. Jelenleg körülbelül átlag 70 km per óra sebességgel közlekednek a vonatok, tehát higgyék el, hogy nagyon komoly lehetőségek előtt állunk ezzel a, kell a sebességi célkitűzésekkel, ami pedig a partmenti pályaszakaszt illeti Kramer úr kérdésébe. Úgy gondolom, hogy egyenes pályára lenne szükségük, de a jelenlegit kell most felújítanunk és megoldanunk, és nyilvánvalóan szeretnénk profitálni ebből a jövőben, és, és az európai nyomtával költségeket sporolhatnánk meg, hiszen nagyobb rugalmasságot biztosítani a Rail Baltikának, de jelenleg a, az aktuális kívásoknak kell eleget tenni, és és 2024-ig még nagyon sok időnk van, én ezt a célt üzlem ki nem annyira 2030-at, mindenképpen a költséghatékonyság szempontjából össze lehet kapcsolni a két vonalat, de hát majd meg kell határozni, hogy végső soron melyiket támogatjuk. Ez egy indikáció, ezt még majd meg kell vizsgálnunk, de mindenképpen minél egyenesebb pályát szeretnénk, hogy kevesebb költséget emészen ez föl, és Lengyelországgal az összekapcsolatosak szintén nagyon fontos, ezt nem csak tervezzük, hanem erre már bizonyosság, bizonyossággal bíró elkötelezettséget is kaptunk. Az Érbaltika egy, egy olyan adrai balti folyosót valósít meg, amely már most is jó irányba halad. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szaszádó úr szeretne még hozzászólni. 15 perc lemaradásban vagyunk. 130 km per óra, 120 km per óra sebesség, ide vagy oda, mi már késésben vagyunk. Elnézést kérek, itt valóban a volumenek nagyon alacsonyak, a számokat megadhatom, nagyon alacsony számokra, van Itt valóban, itt tyúk vagy tojás kérdése, jelenleg nincs infrastruktúra, de hogyha árut akarunk szállítani, akkor itt valóban megoldást kell tenni. és ez túl megy a balti államokon, a lengyelországi kérdéseit, Kazasztán, Kína, a messzi célpontok is szóba kerülhetnek és e, itt átadhatok örömmel az erre vonatkozó tanulmányt, és hát ez megmutatja, hogy a jövőben milyen volumenekre számíthatunk, ezek összesen vethetők a jelenlegi e, árufuvarozási volumenekkel. Köszönjük szépen! És végül utoljára szó kerül a hatos kiemelt projekt, a Lyon Trieste, Kópár, Jubjana, Budapest, Ukrajna, vasút vonal, Brinkhoff úré a szó, egy kicsit sajnos megkestünk, de öné a szó, elnézést kérek ezért a késésért. Köszönöm szépen, elnök úr! Nem fogok az általános dimenzió fontos pontjára visszatérni, amelyeket a kollégáim már felvetettek. Legfontosabb, hogy milyen előrelépés értünk az öt évben be már sok mindent elértünk, azóta ismerjük ugye egymást. Igen, folytassa csak. Folytatom, rendben. Igen. Jó. Koncentráltok, és folytatom. Elnök úr. Ha fél évvel ezelőtt került volna sor el az ülésre, akkor nagyon aggódtam volna, hiszen a hatos kiemelt projekt ugye stratégiaiak nagyon fontos, ez az egyetlen az Alpoktól délre futó kelet-nyugati vasúti pálya, éppen ezért nagyon fontos szerepet játszik, és őszintén szólva fél évvel ezelőtt nagyon nagy bizonytalanság uralkodott, annak ellenére, hogy 2010 júniusában Kalasz alelnök úr az, az öt országot aláiratott Szaragószában egy együttműködési megállapodás Franciaország, Olaszország, Szlovénia, Magyarország írta ezt alá, és miért is aggódtam én? A legfontosabb rész ugye Lyon és Torino között fut, ez az alapvető fontosságú eleme ennek a szakasznak, amely nélkül Olaszországhoz, Szlovéniához és Magyarországhoz az összekötetés nem működne, és ez teszi működőképessé ezt a kiemelt projektet. És az elmúlt hónapok során valóban óriási előrelépést értünk el nem is szeretnék most arra beszélni, hogy a koordinátorok milyen szerepet játszanak ebben, ami igazán fontos az, hogy Franciaország és Olaszország valóban áttöröst ért el, megerősítették a stratégiai érdekeltségüket és az elkötelezettségüket a projekt irán. Ez a 2001-es torinói megállapodáson alapul ugye ez a kezdeményezés, tíz év telt el, egy komoly hullámvasút volt mélypontokkal és nagyobb előrelépésekkel. Nagyon sok ö, olyan ügy volt Olaszországban, amelyek tekintetében nem sikerült előrelépést elérni. De most sikerült megállapodni Franciaországgal az alpesi határátlépő szakaszon, és az a projekt két szakaszban fog megvalósulni. Az első szakaszban összekötjük ezt a történelmi hagyományos um, szakasszal, itt egy új alagút fog épülni, és új bekötő utak is fognak megvalósul egy új alagút kerül képítése a francia oldalon, és egy az olasz oldalon, és eh, nagyon komoly hezitálás után júniusban megkezdődtek a munkálatok a Madaléna feltáró és bekötő alagúton. Hiszen ez volt a kérdés, hogy itt meginduljon a munka vagy sem, és aztán augusztusban a Szusza völgyben képítendő eh, pályáról és megállapodás született az olasz kormány részéről. Majd szeptemberben pedig Franciaország és Olaszország végül megállapodásra jutott arra vonatkozóan, hogy hogyan is oszoljanak meg a költségek a két ország között, ez egy nagyon kritikus pont volt és most mindezen kérdésekben áttörést sikerült elérni. Nagyon jó esély látszik arra, hogy a következő hetekben egy új megállapodás születik, tehát még ez év vége előtt sikerült tovább lenni. És újra megerősítette az új olasz kormány és a stratégiai fontosságát ennek a projektnek. Megállapodtak és megerősítették azt, hogy stratégiai érdekeltséggel bír számukra is ez a projekt. Tehát valóban új feleményekről beszéltünk, és elnök úr, most szeretnék Márján Veránó úrnak köszönetet mondani, aki valóban ember feletti erőfeszítésekkel, azt gondolom több mint 190 eh, ülést elnökölt az elmúlt öt évben, hogy valóban elérte a maximálisan elérhető megállapodást a felek között Nyilvánvalóan egy párbeszédben mindig van kisebbségi oldal és a többségi oldal, de mióta Beránó úr ezen a projekten dolgozott, azóta sikerült a helyi lakosságot is bevonni, és újra tervezésre került, csak ez környezetvédelmi szempontból nagyon fontos volt, hiszen itt most fenntartható projektet sikerült kidolgozni az érintett városok közül most már tíz támogatja, az évek ezelőtt nem így volt, és, és az építési munkálatok által érintett régió közös kettő most már támogatja. Aztán ott van ugye ez a történelmi nyomvona, ez ugye a Monszínyi szakaszt jelenti, Franciaország és Olaszország ezeket külön építették ki, de most már sikerült újra megnyitni az itt található alagutat, bár korlátozott sebességgel közlekedhetnek csak a vonatok, de és 2010 év elejétől újra üzembe lehet ezt venni, ez egy nagyon fontos előrelépés és ebben fontos szerepet játszott az úgynevezett folyosó megközelítés, ezt nagyon jól sikerült alkalmazni. Mindkét ország illetékes menedzsere számos technikai ülésen vett részt, a dokumentációt előkészítették, és ez valóban mutatja a politikai elkötelezettséget mindkét oldalról ez az intermodális dimenzióra is igaz, ezt a kollégám is ugye kiemelték, és hát végső soron ez egy szélesebb rendszer részét fogja képezni. Nem csak a vasutakról van szó, hanem az intermodális szállításban is szerepet fog ez játszani. A Lyon Torino folyosó platform valamennyi érdekelt felet tömöríti magában, és ők felügyelik a következő években meghozandó döntéseket és megvalósítandó lépéseket. Úgy gondolom, hogy ez a folyosó platform valami kulcsfontosságú elem, hiszen összehozza a jövőben együtt működő feleket. Aztán térünk rá az olasz-szlovén szakaszra. Ugye itt nyugati és keleti dimenzióra is beszéltünk, mindkettő nagyon fontos, hiszen itt összekötjük nyugat és kelet-európát. Olasz oldalon már megkezdődtek a munkálatok, és úgy hogy a francia-olasz tapasztalatok fontos szerepet játszottak a, az olasz-szlovén együttműködésben, és most már megállapodás született arra, hogy egy közös struktúra kerüljen felállításra, és nagyon remélem, hogy amikor majd Szlovéniában eh, december elején választásokra kerül akkor az új kormány, bár ki is ezt a kormányt, meg fogja erősíteni az eddig elért megállapodásokat. És a Lyon torinói sikert követően reméljük, hogy a szlovén-olasz szakasz tekintetében is megerősítésre kerül az elkötelezettség. Aztán a magyar elnökséggel és találkozókat folytatunk novemberben, illetve 2001 februárban a Magyarország Informális Közlekedési Miniszteri Találkozó kapcsán. Itt ugye a hódos uh, uh, boba szakaszról van szó, itt mindkét ország használná a hódosi elektromos ellátást ez itt egy inkább egy strukturális együttműködés a két ország között. Tudjuk, hogy az európai együttműködés az nem igazán egy természetes jelenség, hiszen itt szuverén tagállamokról van szó, és amikor határon átnyúló együttműködés van szó, ez tulajdonképpen nem egy természetes dolog. Nyilvánvalóan az európai törzshálózat pontosan egy európai hozzáadott értéket próbál hozzáadni a nemzeti erőfeszítésekhez remélem, hogy a következő időszakban Magyarország és Szlovénia között itt is előrelépés történik, és remélem, hogy 2012-ben az eddigi sikereket követően itt is majd előrébb lépünk. Elnök úr, lezárásképpen elmondhatjuk, hogy nagyon komoly nélségekkel kellett szemelézni, és hát komoly összegekről van szó. Itt 672 millió euró elkülönítésére beszélünk a bizottság részéről, és úgy gondolom, hogy a következő finanszírozási szakaszban még több pénzről lesz szükség. Hiszen a határon átnyúló, átnyúló tevékenységek általában prioritást élveznek, ezért sikerült előre lépnünk, és hát Kallasz biztos úr személyes elkötelezettsége és fellépése is hozzájárult ezekhez a sikerekhez. Tehát elnök úr, ha bár késősben vagyunk, a már említett okoknál fogva, ettől függetlenül én nagyon optimista vagyok, és úgy gondolom, hogy jelenlegi nagyon ész pénzügyi helyzetben is sikerül az európai infrastruktúrát javítani, hiszen ez kulcsfontossága az új Európa, az új növekvő Európa szempontjából. És úgy gondolom, hogy most már valóban mindenki átérzi a sürgősségét ennek a kérdésnek, és remélem, hogy támogatni tudunk majd ezt a projektet. Köszönöm, elnök úr, köszönöm. Köszönöm, Kancsan úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Nos, köszönetet szeretnék mondani Pinkhart úrnak. Örömmel hallgattam ezt az optimizmust. Látható, hogy tényleg hisz ennek a közlekedési folyosónak a fontosságában, és küzd foggal, körömmel tűzzel, vassal, hogy ez a projekt meg is valósuljon. Már ami a Francia, Olaszország, Magyarország, Szlovénia szakasz szervezését illeti. Néhány megjegyzésem és aztán kérdésem lenne a közlekedési folyosóval kapcsolatban. Az általános megjegyzésem a többi koordinátorra is vonatkozik, amikor ezeken a folyosókon, közlekedési folyosókon dolgoznak, és egy koordinációs rendszeren belül tevékenykednek, akkor mi a jelentősége a bürokráciának, a helyi politikai döntéseknek, illetve az önök hatalmának, az önök eh, ereje? Önök eh, koordináció szempontjából vannak csak ott, a koordinációs feladattal, de vajon van -e elég izom karjukban. Nem lenne szükség valamiféle hat, hogy is mondjam, hatósági támogatás, vagy, vagy, vagy státusz, ami, ami jobban mozgatná a dolgokat. Úgy gondolom, hogy szükség lenne erre a lehetőségre. Más szóval a döntéshozatali szintnek mások kéne húzódnia. Tehát e, e, igazán az az első kérdésem, hogy önöknek nem csak mint facilitátornak kéne ott lenniük. Nyilván vannak általános ö, ö, problémák, hiszen ez egy transeurópai jellegű projekt, aztán vannak nehézségek abból kifolyólag, hogy itt az intermodalitás jellemzi az összes projekt szakaszt, de a bürokrácián belül, a támogatási, finanszírozási lehetőségeken belül hosszú távon eltekintve az előbbiektől, valakinek valahol döntést kell hoznia. Itt ugye a 2020-as terv keretén belül meghozott projektekről beszélünk, de beszélünk olyan projekt biztosító összegekről is, amelyek amelyek a költségvetésen kívül vannak. Tehát teljesítési garanciákról van szó. Eh, nagyon drámai következmények lehetnek itt, és ugyanakkor nagyon eh, érzékeny témák. Eh, ezek, ezért hivatkoznék az önök jó szándékára és a politikai világra. Úgy gondolom, hogy önöknek több hatalma, több mozgástere, több izmot kellene biztosítani, mint amivel most rendelkeznek. Másfelől nagyon nagy örömmel hallottam például a Franciaország-Olaszország közötti szakaszról, de ugye az év végéig azért még tenni kéne valamit a, a Trieste-Ivacsa szakaszra kapcsolatban is. És ezzel rátérnék a kérdésemre. Tehát ugye évvégéig el kéne készülni ennek az összekötetésnek. Meg lesz ez? El fog, teljesülni fog ez vajon? És végül azt gondolom, hogy a biztos megmutatta, hogy mennyire elkötelezettek mindezek a részevők, ugyanakkor nincsenek meg a struktúrák, és nincsenek, nincs meg a, az erő, a hatalom arra, hogy lényegesen előre mozdítsák a dolgokat nagyobb eredményességet kellene biztosítani ezeken a, ezen a folyosók mentén, és az Európai Bizottságnak itt gazdasági szempontból is egyébként kormányzási szempontból is nagyobb szerepet kéne vállalnia. Elnök, köszönöm. Megadom azt a következő felszólalónak. Köszönöm, elnök úr, azt hiszem, hogy részben visszhangozhatom azt, amit kollégám elmondott, figyelembe véve az olaszországi szakaszt illető nehézségeket, megkérdezném a koordinátort, hogy szerintem melyek a legfontosabb akadályok a nemzeti kormány, a nemzeti vasútársaságok, a helyi, kormány, a helyi kormányzati szint, vagy mi? Nagyon sok országban látjuk azt, hogy szükség van egy európai védőernyőre, ugyanakkor ha túlságosan sok mindent bíznak rá a tagállami szuverenitásra, akkor a projekt sehova nem megy. 27 különböző engedélyeztetésre van szükség egy olasz kilométer megépítéséhez, szemben Franciaországgal, ahol két engedélyre van szükség. Megkérdezném a koordinátort és a bizottságot is, hogy ezek a folyosók ugye európai kezdeményezésként jönnek létre, ezért úgy gondolom, hogy igazi transnacionális feelinget kéne köréjük, köréjük varázsolni. Máskülönben nem tudunk szembenézni ezekkel a problémákkal a régióinkban és a tagállamokban. Azon kívül tudom, hogy nagyon sok probléma van, nem csak a szlovén szakasszal kapcsolatban. Remélem, hogy Szlovénia gazdasági problémái nem fogják befolyásolni ennek a szakasznak a fejlesztése. Szlovénia eléggé rázós pillanatokat él meg. Olaszország sincs túlságosan rózsás állapotban. De tulajdonképpen az olasz szakasz, nem is eh, hangzott el túl sok, sőt, volt, aki azt mondta, hogy ez a szakasz nem is túlságosan fontos, és ezért eh, nem is elkötelezettek az aszok emellett. Ez azonban az, az egész európai projektet aláaknázza. Van erről információ. Elnök, köszönöm, Lichtenberg, erről három perc. Eh, Köszönjük szépen Brinkhorst úr ennek az előadást, amikor arra beszél, hogy az infrastruktúra javítására van itt szó, akkor ezzel a folyosó, e folyosóval kapcsolatos kulcskérdések tekintetében valóban igazat adnék önnek. De ugyanakkor ebben a régióban a népesség nagy része ugye nem ért egyet ezekkel a fejlesztésekkel, és ilyen esetben talán át kellene ezt gondolni. Ahogy Balázs kollégája is elmondta, mindig vannak alternatívák. Amit ön leírt a beszámolájában a megfigyelő központról és Veránó úrral, Hát ebben én csak bizonyos pontig adok igazat önnek. 2010-es záró jelentés rendben volt, de hát annak az feltételekhez volt kötve, és hát ezek a feltételek nem teljesültek. Éppen ezért a megfigyelő központból és a, ezen beszélgetésekből kiszálltak mi a releváns tagok, csupa bólogató János ül már most csak ezekben a krémiumokban, és hogyha az ember ebbe a régióba látogat, akkor egész más képet kap, hogyha az emberekkel ott elbeszélgetünk, egész más látunk. Én úgy gondolom, hogy ez a nyomvonal egy nagyon érdekes volna, de mégis át kellene gondolni, hogy, hogy mi történjen ezzel az alagúttal, lehet, hogy ki is kellene hagyni, és hiszen nem ez az a kulcselem, amely mindent eldönt, nem, vannak alternatívák, és a teljes vonalvezetést kellene szem előtt tartanunk. Én úgy gondolom, hogy nagyon tévesen járunk el akkor, hogyha azt mondjuk, hogy uniós projektet akarunk végrehajtani, de a helyi lakosság érdekeit, véleményét nem vesszük figyelembe. Az olasz kormány katonákat küldött oda. Hát úgy érzik az emberek ott, mintha egy megszállt területen laknának. Tehát ez is hozzátartozik ahhoz, hogy teljes képet kapjunk. Nyilvánvalóan vannak támogatói ennek a projektnek, de ebben a régióban e, tulajdonképpen elhallgattatják az embereket, nincs is lehetőségük arra, hogy megnyilatkozzanak. Éppen ezért én azt mondanám, hogy miért nem keressünk alternatívákat, ha jól tudjuk, hogy mennyire vitatott ez a kérdés, hiszen itt mindig óriási támogatottságot élvezett az Európai Unió, és ez a közvélegedés most teljes mértékben megfordult, hiszen velük szemben megy az uniós projekt. És hát tudják, hogy az olasz vasutak már csak személyszállító vonalakat üzemeltet, tulajdonképpen lépésről lépésre számolják be a vasúti áruforozást Milánó-Róma között, de a Brenner szakaszon is. Én tudom ezt jól, mert tudok azokról, akik ott szállítani próbálnak ezt-azt vasúton, és egyszerűen már nem sokat foglalkozik ezzel az olasz kormány. Nyilvánvalóan tudják önök is, hogy, hogy nem csak rengeteg engedélyre van szükség kilométerenként, hanem ötször-hatszor annyi pénzt is kell fizetni az olaszországi pályaszakaszokon, mint máshol Európában. Nem tudom ehhez mit szól. És végül pedig Olaszország jelenleg egész egyszerűen nincs abban a gazdasági helyzetben, hogy ezt az óriási gigaprojektet fel tudja vállalni, de ugyanakkor a már meglévő pályaszakaszokat jó lenne, hogyha olyan állapotba hozná, hogy valóban üzemeltethető lenné, és az európai árufuvarozást ezt nagyban szolgálna. Köszönjük, Kalacsok úr, kérjük, hogy három percet ragaszkodj. Za prvé. Kettő kérdésem lenne először is, hogy szeretnék meggyőzni, és hogy gondolják, hogy a, az olasz kormány meg fogja e, győzni az érintetteket erre a projektről, másrészt ez a folyosó hogyan kapcsolódik majd a lengyel, cseh, osztrák, e, szlovén e, szakaszhoz. Köszönöm. Köszönöm, hálás vagyok a rövid kérdésért. Danton képviselő. Je voudrais dans un premier temps Először is szeretném megköszönni Brinkhorst úrnak az elvégzett munkát az idei év során. Valójában felhasználta a tárgyalási kapacitásait, hogy a kormányainkat megegyezésre bírja. Én magam is követtem ezt a folyamatot. Nehéz ez a munka, valóban, és végre sikerült megállapodásra jutni. Most pedig tovább kell lépni a végrehajtás szakaszába. Lichtenberger asszony valóban vannak vitatott pontok, de nagyon fontos, hogy olasz oldalon most európai fejlesztési projektről beszélünk, és nem pedig egy kizárólag olasz vitatott kérdésről. A helyi lakosság meglepve látja, hogy milyen sok tüntető nem ért se franciául, se olaszul. Egy kicsit relativizálnunk kell ezeket a tüntetéseket. A helyi lakosság javarészt támogatja ezeket a projekteket. Lichtenberger asszony valóban például több mint két hete a közúti levegőszennyezés olyan szintű lett, hogy már maximális riasztási fokozatot vezettek be, és már csökkentették kötelező jelleggel a sebességet a közutakon. A helyi lakosság várja ezeket a projekteket, hogy az Alpokon átkelhessenek, hiszen ez nagyon fontos az európai építkezés szempontjából. Koordinátor úr, van egy kérdésem. Ez drága lesz, nagyon drága, és biztosítani kell, hogy tényleg sikeres lesz a munka. A koordinátor munkája kiterjede arra, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy az administratív akadályokat megszüntesse, hogy a e történelmi munkát el lehessen végezni, hogy például az alagút esetében is teljes kapacitásban lépjen fel. Lehet-e biztosítani, hogy profitábilissá váljon viszonylag ez a mű? Köszönöm, Vigil Kramer két percben. Italian... Először is azt mondhatnánk, hogy Olaszország szinte csődben van. És hogyha azt mondják, hogy észszerű ez a projekt, akkor azt mondják, hogy van 30 észszerű, értelmes projektünk, de hát itt van egy hierarchia is. És a legfontosabb projekt az a Rotterdam-Genova közötti európai folyosó hát ha pénzügyekről beszélünk, akkor egy két Appenweier szakkal sem tudjuk finanszírozni. És ahol van pénz, tulajdonképpen ott is azt mondják Németországban sokszor, hogy nincs rá pénz. Például München esetében se azt mondták, hogy nincs pénz. Az olaszok viszont erősek, nekik nincs gondjuk az, hogy a messzinai autóhidat e, finanszírozzák, és más projekteket, hogy a Lyon-Torino szakaszt finanszírozzák. Hát ezt ki hiszi el, hogy ők ilyen erősek? És most nem az a kérdés, hogy ragaszkodunk ehhez a pályavonalhoz, hanem az a kérdés, hogy Olaszország képes ezt finanszírozni. Mert hogyha ez nem működik, akkor a koordinátor, a parlament, a tanács, senki sem csinált semmit, a fejünkre álltunk, de a, akkor sem tudunk ezen változtatni. És az olaszok nem fogják ezt tudni finanszírozni. És ahelyett, hogy három projektet félbehagyjanak, inkább támogassuk azt, hogy egy valóban megvalósuljon át kell gondolnunk ezeket a dolgokat. Persze, nyilvánvalóan meggyőződésünk, hogy fontos ez a 30 projekt, de valamiféle hierarchiát fel kell állítani, és ha ezt felállítjuk, akkor tudjuk, hogy ez az alpesi alagút nem élvez prioritást. És hogyha a Verona-Bologna szakaszra olyan sok év bekerült, mint láthatjuk, akkor nem hihetjük azt, hogy ezt a három nagy projektet majd valóban társfinanszírozni tudja majd Olaszország jelen állapotában a kormánynak és az új kormánynak is valóban most már nyilatkoznia kell. Hát a, um, berlusconi azért szalajtották, mert már pénzügyileg a véget járja az ország. Nem, itt most az a kérdés, hogy mi a prioritás, és hogyha hiányzik a pénz, akkor ez az az első, amit nem fogunk finanszírozni, és hogyha a bevételt akarunk, bevételhez akarunk jutni, akkor minden autón be kell vezetni az autópályadíjat, a terautókat is meg kell fizetetni. Én úgy gondolom, hogy a nagy projektek társfinanszírozása 70-80%-os mértékben az olasz részről nem fog megvalósulni. Nincs rá pénz. Köszönöm. I don't want to get into a we all must defend Italy. Nos, úgy gondolom, hogy szinte mintha védenénk oda az országot, 30 másodpercet adnék legfeljebb a következő felszólalnak, és szeretném, hogyha e, e, ragaszkodnánk a témához, ne egyéb vonatkozásokat vitassunk meg Olaszországgal kapcsolatban. Köszönöm, ennek úr. E, nem jó ez a dobálózás nem így kéne a dolgokkal elbánni. Nem olasz problémára van itt szó, nem arra van szó, hogy Olaszország térdre rajott volna. Hogyha valahol megszakad a, a közlekedési folyosó, attól kezdve az már nem folyosó 30-ról lecsökkentettük már 10-re, hogy egyszerűsítsük ezt a helyzetet, de hogyha egyszer döntést hoztunk, és az emberek elkezdték a munkát a közlekedési folyosók kapcsán, akkor nem lehet megállt, leállítani a munkát, mert attól kezdve már ez nem egy folyosó, hanem egy semmi. Nézzük meg egész Európát, felejtsük el Olaszországot, Európa van meglehetősen súlyos helyzetben. Elnök és közben kiállások. Uraim, fiúk, hello! Na, fegyelmezettek legyünk már egy kicsit. Szeretett volna még valaki felszólalni, vagy mindenki, mindenki mindent elmondott. Jó, Olaszországot lerendeztük, akkor mondja az elnök. Ismerjük Kramer úr nézeteit arról, hogy lyukakat furkálnak a hegyi gyomrába Olaszország és Franciaország közt, úgyhogy ezt Ennyi. Szeretném kérni kollégámat, hogy a hatos prioritási kérdésre rátérünk, visszatérünk. Köszönöm, elnök úr, most nagyon élvezem ezt az ülést. Hasonlít arra az időszakra, amikor én voltam képviselő ebben a parlamentben. Európa nagyon érdekes volt akkoriban. Ugye barátaink Olaszországról beszélnek, látszik, hogy Európa egységes, látszik, hogy hogy álságban vagyunk, és emiatt az együttműködés még fontosabb. Nos, ennek alapján a vállásom általán, a reakcióm általánosan az, hogy mindenkinek van valami igaza. Koordinátorként a valósággal kell foglalkoznom. Van egy holland mondás, megpróbálom ezt angolra lefordítani. A legjobb kapitányok ugye mindig e, az út szélén állnak, kibíznek semmi se drága magyarul. Ugye mindig az a legjobb kapitány, aki, akinek éppen nem kell kormányoznia anyósülésben lehet legjobban megítélni a forgalmi helyzeteket. Elnök, ez olyan, mint eh, Angliában a foci, Angliában több ezer eh, kiváló elméleti foci szakértő van, akik jobban tudnák végezni a munkát, mint akinek konkrétan ez a feladata. Igen, ennek úr, ez így van. Tulajdonképpen, Olaszorsz, tulajdonképpen a foci több <laughs> érzemet kelt, mint a sok más terület. De visszatérve a kommentárokra. Mi a szerepe a koordinátornak? Nos, kollégáim Balázs úr, mások eh, kommentárjaival eh, reagálva talán új elemet is meg világítani, amikor a majd megalapodás megújítása kerül, és remélem erre sor kerül, akkor eh, a finanszírozás ebben a projektben a, a, a, tehát a bizottság részt fog venni az igazgatóság munkájában. Tehát mi leszünk tulajdonképpen ennek a szerkezetnek a fő csuklója, és ezért remélem, hogy ez meg fogja mutatni, hogy a francia érdekeken, az olasz érdekeken túl bizony vannak európai érdekek. Ezt a bizottság fogja képviselni E, nos, a, a nemzeti együttműködés természetes, az európai együttműködés e, mondhatjuk, hogy természetellenes, hiszen nem fakad az e, érdeke, helyi érdekekből közvetlenül. És ami az olasz kormányról beszélünk, ott is van jobb és bal, Berlusconi és Monti Monti úr éppen megemlített, megerősítette, hogy stratégiai érdekeik szerint támogatják ezt a projektet. Nem szeretnék ennek a parlamentnek a képviselői közötti belső vitákba belefolyni, és mindig is ez volt az álláspontunk, ami a demokráciát illeti. Úgy gondolom, hogy az elmúlt néhány évben az egész projektet felülbíráltuk, és a demokrácia működik, néha azonban a többségnek tiszteletbe kell tartani a kisebbséget, és a kis, kisebbségnek végül tiszteletbe kell tartani a többség döntését. Olaszország egy demokratikus állam, e, jogállam végső soron. 14 közösség, igen mondott, 10 régió, igen mondott, 3 e, közösség közül pedig 2 mondott, e, igen. Más országokban sokkal kisebb eh, népi támogatása, úgy, mint lakossági támogatása is megvalósultak eh, projektek. Nos, eh, örülök, hogy vannak olyan hangok, amelyek a bizottságnak több erőt, hatalmat adnának, de valójában már nem vita helyzet van az olaszok és a franciák között, hanem egy közös projekt, amelyet közösen irányítunk és ebben a bizottság szerepe nagy. Voltak a késedelmek is, valószínű, hogy 2013 végéig nem kerül az összes pénz A bizottság azonban hajlandó azt mondani, hogy jó, akkor még két évet adunk ennek a pénznek a felhasználására. Egy másik felvetése kapcsolatban, amely nagyon fontos dolgot adott hozzá a vitához, a, a Velencet ezt ezt kapcsolatban. Nos, ez, ez egyértelmű, hogy a nemzeti struktúra része is, nemzeti vonatkozása is van ennek a kérdésnek, amikor ez év májusában vagy júniusában találkoztunk, akkor meglehetősen aggódtak, hogyha ezen a szakaszon semmi nem történik, akkor a e, Trieste divacsa szakaszon semmi nem fog történni, hiszen e, ugye ez, erről beszéltünk korábban. Jelen pillanatban nem tudom, hogy mi a, e, a, helyzet, mert ez a állami, tagállami játszmák eredménye. Meg tudom szerezni ezt az információt. Azt azonban el tudom mondani, hogy a Triasz Divacsa szakaszon sok fejlődése került sor. Brácsics miniszterrel most beszéltem, aki a szlovén közlekedés miniszter. és azt mondták, hogy a szlovén kormányban széles egyetértés van a tekintetben, hogy a gazdaságot ilyen módon is fejleszteni kell. Végső döntéseket nem hoztak, gondolom jönnek a választások is emiatt, de meglepne, hogyha az új kormány akár meg is áll az össze, nagyon eltérően foglalna ettől állást. Elnök úr, ahogy amit Lichtenberger úr mondott ezzel kapcsolatban, ugye elmondtam a véleményemet, ahogy korábban is mondtam, mindenkinek joga van a saját álláspontjához, őszintén szóval a történelmi összefüggések kapcsán. És ezt világosát tettem a bevezetésemben is. Január 1-től fontos eseményekre került sor. Az a hosszú időszak, a, ugye a hagyományos pálya ugyanúgy működik, mint az új kialakított pálya, és persze említheti a korábban is már említett környezetvédelmi vonatkozás. Kodicek úr felvetése kapcsán. Uh, could you repeat again your question? I... Megtenné, hogy megismétle a kérdését? Leírtam, de nem értem, amit leírtam. Valóban hisz abban, hogy egy új kormánynak lenne módja arra, hogy meggyőzze a népességet erről a folyosóról. A másik kérdés az az volt, hogy mi lesz a kapcsolata ennek a folyosónak a Csehország, Lengyelország, Szlovénia folyosóval. Elnézést, köszönöm, hogy megismétlek a kérdés. Az első felvetéssel kapcsolatban azt rágálnám, hogy korábban is mondtam néhány perccel ezelőtt. Monti úr új kormánya bizonyára ezt ellenőriztem, és pontosan ugyanezt a álláspontot tettem magáévá mint az előző kormány, tehát stratégiai fontosságú projektnek tekinti ezt. A második kérdés, amit ön vetett fel először, nyilvánvaló, hogy hogy ha a szlovén Magyarország, Ukrajna vona vagy folyosó elkészül, és ennek egy része nyilván nem működik, vagy nem nincs villamosítva, ez nagy korlátozást jelent, ha ez elkészül, akkor ennek az északi kapcsolata nagyon nagy északi összekötetéssel kapcsolatban nagyon nagy hatása lesz. A bizottság annyira egyértelműen támogatja ezt, hogy, hogy reméljük, hogy a projekt is, hogy a parlament és a tanács is mellé áll. Nyilván intenzív párbeszéd kell az északért felelős és a déli szakaszokért felelős képviselők, illetve döntéshozók között. Nyilván itt gyakorlatilag történelmileg létező kapcsolatok helyreállításáról is szó van. Végül elnök úr, köszönetet szeretnék mondani a projekt támogató képviselőknek. Az a három alagút, amely kivételezésben volt az elkészült, és a francia oldalon egyfajta fellélegzés eh, visszhangjait hallhattuk. Eh, nagy előmozdulásra került így ezzel sor. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm. Köszönöm szépen, Brinkhorst úr, köszönöm Balázs úrnak, Talicska úrnak, és önnek tehát, hogy előadták ezeket a témákat a kiemelt projektekkel kapcsolatban. Köszönjük, hogy válaszoltak a kérdésekre, vitát indítottak itt a bizottságunkban. Nem sokan tudják ezt elérni. Jót tesz nekünk, hogyha nem értünk mindenben egyet. Itt a közlekedési bizottságban mindig az érdekel minket, hogy végrehajtják-e, amit elterveztek. Megértjük a nehézségeket a tagállamokkal kapcsolatban, mi is ennyire frusztráltak tudunk lenni a tagállamokkal szemben. Tudom, hogy egyes kollégáim még holnap is velünk lesznek, és ők is hasonló frusztrációkról fognak majd beszámolni. De hát eh, menjünk előre, mintha mi sem történt volna menjünk előre az úton, és végül sikerre járunk. Egy kis cselezés, és aztán gól. Köszönöm szépen. Kérem kollégák, önökhöz fordulok most. Holnap is itt leszek. Kérdezem, hogy lesz-e egyéb kérdés, amit megtárgyaljunk. Ha nincsen semmi, akkor most lezárom a mai ülésszakunkat. Emlékeztetem önöket arra, hogy holnap 9 órakor találkozunk itt. petcox indítunk, és utána Carla Pejsz következik, és eszmecsere. Kállász alelnök úrral a végén, 10 órakor, 11 órától pedig jó kollégám Réke alelnök fog elnökölni, tehát 11 órától a holnapi délelőtt ülés szakunkon. Köszönöm szépen, viszontlátásra!